rá a mai napi rendünkön. Nagyon röviden fogunk most szünetet tartani, hogy a bizottság cserélni tudjon. Ne kapkodjon, biztos asszony, ennyire van időnk, maradjon nyugodtan. Köszönöm szépen, tehát rendben vagyunk. A következő napi rendi pontunk Ingeborg grässle jelentése az Európai Csalás elleni Hivatal az OLAF felügyelő bizottságának titkársága témájában, és négy percre meg is adom az asszonynak a szót. Alelnök asszony, köszönöm szépen. Az alapszabályozás kis revíziója, ez a kis revíziója, amelyet ma este tárgyalunk, mutatja, hogy az EU intézmények Brüsszelben cselekvésképesek, hiszen 12 hét csak telt el a bizottság beterjesztése óta, és már kitárgyalva itt van készen a módosítás. Kérem, hogy holnap támogassák, és köszönöm az Európai Bizottságot, ám különösen a tanácsot és a holland elnökséget, akik szintén hatékonyan működtek, és tanúbizottságot adtak erről. Kiváló teljesítmény a tanács részéről érdemes másolni. Ez, ez a felülvizsgálat egy, pont, egy pontban való, ám nagyon fontos módosítást hoz a 2013. október óta érvényes Olaf szabályozásban. Nyolc ö, titkársági tag volt a felügyelőbizottság tagja, akik eddig az Olaf keretein belül működtek, ám most az Európai Bizottság organigramába kerültek át. Eddig az volt a helyzet, hogy azok az EU tisztviselők, az öt felügyelőbizottsági tag alatt dolgoztak, az OLAF, főigazgat, OLAF főigazgatósága közletem felügyeletében dolgoztak. Ez a lojalitás és összeegyeztetés veszélyt vesztette, vesztette föl, ezt ugye könnyű elképzelni. Ez a hiányosság, most, or, ezt most orvosoljuk, és így a felügyelőbizottság függetlenségét megerősítettük, ez reméljük oda vezet majd, hogy a felügyelőbizottság bizottság jobban el tudja hatékonyabban el tudja látni felügyelő feladatát, és ez tényleges javítást hoz. Most azonban arra kell gondoljunk, hogy ne akadályozza semmi tovább a munkáját ennek a szervezetnek. Az OLAF helységében kell tovább működjön ez a titkárság, hogy hozzáférjen az OLAF különleges dokumentumaihoz és technikai rendszer biztonságához. Ugyanakkor a személyzetet meg kell tartani annak érdekében, hogy jól működhessen és a titkárságban dolgozó tisztes, tisztviselőket meg kell védeni a hátrányoktól és az összeférhetetlenségtől a karrierük további szakaszában is. A bizottság holnap él majd nyilatkozattal e tekintetben, hogy a pontokat hogyan biztosítja és garantálja. De nem szeretném eltitkolni őktől azt sem, hogy ez a revízió ugyanakkor egy hatalmas hiba jele is. Hiszen azért volt rá szükség, mert arra, hogy szük, az, hogy szükség volt erre, hogy korlátozzuk az Olaf főigazgató túlhatalmát, súlyos hibát rejt. Sajnálatos, hogy 17 év lehetőség volt ennek fenntartására. E revízió tehát egy, egy a, a szakmaiság hiányának és a menedzsment hiányosságainak, a méltányosság hiányának súlyos és szomorú bizonyítéka a főigazgató részéről mindig is volt probléma a felügyelettel az Olafban, ám sosem volt ennyire éles és fájdalmas, mint az elmúlt 24 hónapban. Ez egy újdonság. Erre reagál ez a revízió, szem előtt kell tartanunk tehát ezeket a lépéseket, azt kell figyelemmel kísérjük, hogy az Olaf ö, ö, szabályozás biztosítja-e a felügyelőbizottság jó működését, és arra is alkalmat teremt a revízió, hogy ezeket megépjük. Ugyanak egy rossz jel, mert a sír, sürgető eh, rámített arra, hogy eh, azonnal lépni kell a főigazgató tárgyában, eh, függetlenül a mentelmi jogtól és függetlenül a belga nyomozás lépéseitől. A reformot az olaf szabályozás további revíziója kell, hogy kövesse más pontokban is, és feltétlenül meg kell erősíteni az eljárásban érintettek jogait, hogy méltányosabban tudjon működni az olasz, az olaf vizsgálatok igazgatási vizsgálatok, azok fenntartva büntetőjogi tartalmukat is, és látni kell azt is, az eddigi hatalmálasztás nagyon egyenlőtlen volt, ezért volt szükség ezekre a lépésekre, és kérem, hogy támogassák mindezt holnap. Köszönöm szépen. Most Györgyeva biztos asszonynak adom meg a szót. Um- Köszönöm szépen, elnök asszony. Gressle asszonynak, az előadónak szeretnék köszönetet mondani erőfeszítéseiért, hiszen nagyon sokat dolgozott azon, hogy ez a javaslat eh, ma a ház elé kerüljön vitára. Március 4-én nyújtotta be a bizottság kivételesen eh, gyors eljárás ez számunkra a három intézmény együttműködésében, hogy el tudtuk érni közös céljainkat ilyen gyorsan. Tegnap a felügyeleti bizottság ülésén vettem részt. A felügyelő bizottságnak és az elnöke és tagjai is nagyon hálásak azokért az intézkedésekért, amelyek a javaslat céljaival kapcsolatosan történtek, amely a felügyeleti bizottság hatáskörének megerősítését is magában foglalja, megerősítve a bizottság titkárságát és költségvetését, elkülönítve attól a szolgálattól, amelyet felül kell vizsgálniuk. A felügyeleti bizottság nagyon aktív, az elnök és a tagok is a hatáskörüket aktívan gyakorolják, Nincsen arra bizonyíték, hogy sérült volna az ügynökség függetlensége, de már, már maga ez a lehetőség is aggodalomra ad okot, ezért a parlamenti képviselők és a felügyelőbizottság is sokat tesz azért, hogy egyértelmű megoldást találjunk azzal kapcsolatosan, ami arra vezethet, hogy a bizottságnak a függetlensége sérül. A felügyeleti bizottság költségvetését már áttettük a PMO-hoz, és most a titkárságot a bizottság kifizetési hivatalához visszük át egy szintén. Ez csak adminisztratív jellegű lépés, hogy elősegítsük a szervezeti és költségvetési aspektusokat. Ez nem érinti a titkárság független működését, vagy a biztonságét sem pedig, bizottságét sem pedig a jelenlegi költségvetését és személyzetét. A bizottság ez értelemben holnap egy nyilatkozatot is kiad, minden esetre én szeretném a bizottság részéről önöket biztosítani eltökéltségünkről. Mindent meg fogunk tenni az OLAF érdekében, ez egy nagyon fontos intézmény, és fontos, hogy a felügyelőbizottság függetlenségét támogatni tudjuk. Köszönöm. Megköszönöm biztos asszonynak, és most már képviselőnek adom meg másfél percre a szót. Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, először is szeretném üdvözölni a bizottság józan hozzáállását és az előadó bátorságát, hogy fellépjen valami olyanért, ami racionálisnak tűnik, de egy furcsa küzdelem valami olyannal szemben, amely ellen nem is kellett volna küzdenünk már eleve. Az OLAF felügyelő bizottságának fontos szerepe az, hogy az OLAF pénzeinek, forrásainak felhasználását felügyelje, és ehhez nagyon jól működő titkárságra van szükség. És a felügyelőbizottságnak is, és a titkárságnak is függetlennek kell lennie az Olaftól, ezért megfelelő finanszírozásra van szükség, amely külön költségvetési sorban van. Ez számomra nagyon világos, és nagyon jó, hogy a bizottság is hasonlóan gondolkodik ebben a kérdésben. De ami azt a kérdést illeti, hogy a titkárságot fizikailag ugyanabban az épületben kellene elhelyezni, vagy máshol, mint a felügyelőbizottság, hadd fogalmazzak nagyon világosan. Miről van itt szó? Egy nagyon komoly kérdésről az Európai Unión belül. Az, hogyha a titkárságot kiviszik az épületből mindenfajta mesterséges érvekkel, jele annak, hogy hogy áll a helyzet. Mindenki csak a nyomozásra összpontosít az Európai Unión belül, az Európai Unió pénzügyi forrásainak felhasználása kapcsán. Erre kellene valóban odafigyelni, és nem azon húzakodni, hogy a titkárság hova kerüljön. A titkárság helye ott kell, hogy legyen, ahol az OLAF működik, mert máskülönben nem tudnak hatékony munkát végezni, és gratulálok az előadóasszonynak, hogy a józan ész tudott győzedelmeskedni. Köszönöm szépen, Ajala Szender következik két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném, szeretnék az elégedettségemnek hangot adni a gyors eljárás miatt. Ez a probléma nagyon komplex és messzire ható. Az Olaf és a felügyelőbizottság közötti együttműködés nagyon fontos rendezni, több, több éve már napirenden volt itt a plenáris ülésen is ez a téma. Olyan helyzethez vezetett ez, egy olyan súlyos helyzethez, amelyben már az is felmerült, hogy az Olaf igazgatóját elmozdítják, majd meglátjuk, hogy milyen fejleményekre kell számítanunk. Azt is el kell mondanom, hogy a függetlenség helyreállításával a felügyelőbizottság ismét be tudja tölteni hivadását, vagyis hogy megvédje a bizottsággal szemben az OLAF függetlenségét, és szigorúan tiszteletben tartsa az adatvédelmi biztos ajánlásait, és megvédje a, azokat az eljárási garanciákat, amelyeket az OLAF által nyomozás alá vont személyeket életik meg. Nagyon pozitívnak tartom ezt a gyors eljárást. Fontos, hogy az a bizottság titkársága új státusz kapjon, és független legyen a bizottságtól, és a függetlensége, ahogyan az elnök asszony is rákérdezett, nagyon érdekes megtudni, hogy hogyan alakul, hogyan biztosítják majd ezt a függetlenséget, tudva, hogy milyen megbizatása van ennek a testületnek, nagyon fontos tudnunk, hogy mik az intézkedési hatáskörei, miután a bizottságon belül megkapta az új hatáskörét Enes úr egy percben. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Abszolút helyén való és alapvető fontosságú, hogy a csalás elleni hivatal mindig pártatlan legyen. Ezt, ezt a legnagyobb hitelességgel kell működjön, és helyén való, hogy független legyen a titkársága, is függetlenül tudjon működni. Én a szakbizottsági módosítók a leg pozitívabb szándékkal születtek, biztosítandó azt, hogy világossá tegyék ennek szükségességét, az, hogy a bizottság ne tudjon beavatkozni a monitoring funkciók ellátásába, a felügyelő bizottság működésében. Ebben az értelemben pozitív eredmény született, hogy elég messzire mente, és hogy abszolút kristálytisztán meghatározható-e a függetlenség abban nem vagyok annyira biztos. Thank you, Mr. Le Breton. Köszönöm, Le Breton úr, egy percben. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Az Olaf egy botrány után jött létre, amely 17 évvel ezelőtt az Európai Bizottság bukását eredményezte. A csalás és a korrupció ellen küzd az Európai Unió, de ez a küzdelem elbukott az hártatlanság vélelme nem létezik, és legutóbb az igazgató mentes mentelmi jogát megszüntették a belga igazságszolgáltatás esetében. A felügyelő bizottság kontrollálja az alap munkáját, de két okból nem tudta ellátni ezt a feladatát egészen idáig. Egyrészt azért, mert függ az olaftól a költségvetése miatt, másfelől pedig azért, mert az igazgató nem hajlandó az adatokhoz való hozzáférés biztosítani, ami botrányos. Én remélem, hogy ez a mostani lépés most javítja a helyzetet, és a felügyelő bizottság függetlenedik, de to sokkal tovább kellett volna menni, mert az alap elveszíti az összes hitelessé, hitelét, teljesen hiteltelen vesz, és azon kellene elgondolkodni, hogy ki tudja helyettesíteni ezt a testületet egy új organizmus, egy új szervezettel, amely jobban végzi a munkáját. Kormány képviselő következik. Biztos asszony. Talán viccelt, amikor azt mondta, hogy egy évvel ezelőtt elfogadtunk ugyan egy állásfoglalást, mert azt követeltük, hogy létrejön az Európai Ügyészi Hivatal. Az OLAF nem képes nyomozati munkát végezni, nem tudja a biztosokat ellenőrizni, holott mindenki tudja, hogy hatalmas visszaélések vannak a biztonságban és a bizottság között. Az Olaf teljesen meg van bénítva, a főigazgatóját olyan vádakkal illették, amelyek elfogadhatatlanak, nem tudom, hogy a mentelmi jogát felfüggesztik-e, csak azért, mert vádakat fogalmazott meg biztosok ellen, nem szocialisták, hanem mások ellen, ami önmagáért beszél, és most márciusban elkezdte a felülvizsgálati eljárást, a titkárság fizikai leválasztására törekedve, ez nevetséges. Az egész felügyelőbizottságot le kéne váltani. Radikális cselekvésre van szükség, nem annak a vitája, hogy melyik terembe helyezzék el a titkárságot paní předsedající asi bych opakoval protože přede mnou měli. stehovski úr köszönöm mindazt ismétlem, megismétlem, amit kollégáim már elmondtak előttem, erre talán nincs szükség. Biztos asszony, azonban azt szeretném hangsúlyozni, hogy átláthatás, integritás azok a közös prioritások, amelyeket követnünk kell ez az Európai Bizottságra és az Európai Parlamentre is igaz. Ezért kell olyan független felügyeleti hatóságokat működtetni, amelyek objektív módon tudnak fellépni a korrupció és a csalás gyanúja esetén, függetlenül tudnak eljárni. Az OLAF ilyen, OLAF ilyen hatóságként kell működjön, tehát a függetlensége és a felügyelőbizottság teljes függetlensége rendkívül fontos érték, hogy be tudjon avatkozni ez a testület akkor, hogyha az alapban valami félrecsúszni látszik. Tehát a felügyelőbizottság és a titkárság ennek létfontosságú. Ezért kell külön választani az alaptól őket, és láthatóságot biztosítani a működésükben. Köszönöm, Pitera asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Parlament már több alkalommal arra kérte a bizottságot, hogy erősítse az OLAF felügyelő bizottságának a függetlenségét, és eddig fenntartásaink voltak azzal kapcsolatban, hogy a felügyelő bizottság titkársága, illetve maga a felügyelő bizottság mennyire független. A felügyelő bizottság pénzügyi szempontból és személyzeti szempontból is kapcsolatban van azzal a testülettel, amelyet ellenőriz, azzal az ügynökséggel, amelyet ellenőriz, emiatt voltak kétségeink. A változásra tehát, amelyet bevezetnek, szükség van, hogy a ennek az összefüggésnek, ennek a kapcsolatnak még a gyanúját is eloszlassuk. És most az is megtörtént, hogy a költségvetési erőirányzatokat áthelyezték a bizottság költségvetési sorába, és szeretném megköszönni a bizottságnak, a biztosasszonynak, hogy meghallgatták a parlament aggájait. Pospisil úr következik egy percre. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem velmi pozorně poslouchal tuto debatu, protože musím říct... Köszönöm szépen. Figyelemmel kísértem a vitát, és el kell mondjam, hogy Csehországban ö, nagyon érzékeny a közvélemény az olaf függetlenségét illetően, nem elméleti tehát ez a vita. Tehát a hazámban ö, például a miniszterelnök helyettes ö, körüli botrány és konfliktusok az olaf által kerültek kivizsgálásra. Ö, ez a példa is mutatja, mennyire fontos, hogy független legyen az Olaf, és hogy elfogadhatóbb legyen a cseh közvelemény számára ez ebben a vizsgálatban hozott döntés. Tehát nem szabad semmiféle politikai befolyásnak kitenni az Olafot a csehországi működését illetően sem. Köszönöm biztos asszony figyelmét, amelyel követte ezt, és a jelentéstevő munkáját is a választók szemében ez nem csak egy elméleti probléma az alapfüggetlensége, hanem gyakorlati, konkrét politikai hatása lehetnek hazámban. Köszönöm szépen, Morales úr. Uh, Marias úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az OLAF nagyon hasznos szolgálata az Európai Uniónak. Nagyon fontos, hogy átláthatóan működjön. A felügyeleti bizottság, valamint annak a titkársága nagyon fontos, hogy együttműködjön, és eh, az összeférhetetlenségeket meg kell szüntetni. A csalás elleni fellépésben a hatékonyságra és az átláthatóságra egyszerre van szükség az adóelkerülés és az adócsalás elleni küzdelemben. Néhány évvel ezelőtt több mint 3 millió eurót takarított meg az Európai Uniónak. De ez még mindig nem elég ahhoz, hogy az adóelkerülést és a nagy cégek adókijátszását meg tudja előzni. Ezért nagyon fontos, hogy hatékonyabb legyen az OLAF, és az adó elkerülést meg tudja akadályozni az Európai Unióban. Köszönöm szépen! Most eh, Gorgeva biztos asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az észrevételeket, eh, hogy elmondták a véleményüket. A bizottságnak feltette kérdéseket, például a titkársággal kapcsolatosan, hogy továbbra is az OLAF épületben működik-e majd. Igen, megerősítem, hogy a titkárság továbbra is az Olafnak otthont adó épületben működik majd, és hozzáférés kapnak minden információhoz. Másodszor volt egy kérdés, illetve aggályuknak adtak hangot a képviselők, hogy a titkárságot a bizottság magába olvasztana. Egyértelművé szeretném tenni, hogy komolyan vesszük a megfelelő allokációk kérdését. Különböző lehetőségeket vizsgáltunk meg, az emberi erőforrás szolgálataink foglalkoztak ezzel, illetve a főtitkárság is, és a PMO is, és a kifizető hivatalt azért választottuk, mert ez egy olyan iroda, amelynek nincsenek szakpolitikai kötelezettségei, nagyon jó otthont adhat majd az administratív eh, funkcióknak, hogy a titkárságnak olyan feladatot adjon, amelynek a költségvetési fejezetét eh, úgy tudják meghatározni, hogy a titkárság munkájába ne avatkozzanak be. A titkárság vezetője már kinevezése kerül. This is the most neutral... Amikor kirakítottuk ezt a helyszínt, az volt a célunk, hogy minél kevesebb beavatkozás történjen. Volt egy olyan észrevétel, hogy a titkárság elhelyezése nagyon fontos, de még fontosabb a felügyelőbizottságnak az összetétele. És arról is szó volt, hogy a felügyelőbizottságban meg kell újítani tisztségeket, illetve cserékre van szükség, Reszlihasznának nagyon is igaza volt. Ezt a feladatot a felügyelőbizottság tagjainak a jövőre vonatkozó meghatározását nagyon fontos, nagyon komolyan vesszük a jövőre nézve. Öt új taggal kapcsolatosan hoztuk meg a döntést, akik majd felveszik hivatalukat, hogyha a jelenlegi tagok mandátuma lejár, illetve egy tartalék listát, amely hét nevet tartalmaz, nagyon jó képzett személyeket, ezt is létrehoztuk. Vagyis olyan felügyelőbizottságot hozunk létre, amely a rábízott feladatot teljes hatáskor el tudja látni. nem törtük sokat a fejünket azon a kérdésen, hogy ez az átmenet hogyan zajlik majd le, mert meggyőződésünk, hogy azok, akik közvetlenül az ötös listára, illetve a tartalék listára kerültek, mindenki közülük tökéletesen be tudja tölteni ezeket a hivatalokat és hozzájárul a három intézményű együttműködéséhez. Köszönöm. Köszönöm. Biztos asszony, most pedig jelentős tövög Reszle asszony kapja meg a szót. Köszönöm minden képviselőtársamnak a hozzászólásokat. Mindannyiuknak igaza van némileg. Igen, egy nagyon összetett problémáról van szó, és alánok asszony, ön az első biztos, aki tényleg megoldott egy ezzel kapcsolatos problémát, vagy legalább komolyan próbálja megoldani. Mi is erre törekedtünk, ne feledkezzünk azonban arról el, hogy itt egy új kezdet van a Bizottság működését illetően, és az új kezdetet reméljük meg tudják ragadni, és jó irányba haladnak majd a dolgok, megoldás fele. És Ajala Szender kollega is elmondta, hogy mi vagyunk azok, akik felügyel, akik ö, kell, hogy biztosítsuk, hogy ez a testület jól tudjon működni, el tudja látni feladatát, és egy bizalmas kapcsolat jöjjön létre a tanács, a parlament és a bizottság között e tekintetben. Úgy, filozófiai gondolatokban is meg lehet ragadni e nehézségeket, feltéve a kérdést, hogyan lehet a hivatalt úgy felállítani, hogy a jogi joghézagok is betöltésre kerüljenek. A vonatkozó dokumentumokban kell a záró eh, lezáró jelentésben az OLAF vizsgálatokat követően eh, kell ezt tükröztetni, mert eh, az a jogállamban elfogadhatatlan, hogy olyan vádak fogalmazódnak meg, amelyek ellen nem, nem tudják megvédeni magukat az érintettek. Erről beszéltünk már korábban is, azt hiszem bizonyos tapasztalat összegyűlt már, és az alap következő rendelet következő reformja kell, hogy foglalkozzon ezekkel. Nagy lehetőség van azzal, hogy az Európai Ügyészi Hivatal révén egy olyan intézményi új keret jön létre, amely az Olafot és az, ügy, az, az ügyességet összekapcsolva ugyan nem fogja magától megoldani a problémákat, de legalább látjuk az irányt, és ebben az irányban lehet megtalálni a megoldásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gressle asszony.